jegyzőkönyvekben is megtalálható. Ezen ülési jegyzőkönyvében közöljük ennek a szövegnek a címét. Szerdán a tanács elnökségével együtt öt jogi aktust a szokásos rendes jogalkotási eljárás keretében elfogadtunk. Ezen jogi aktusok címeit ezen ülési jegyzőkönyvében tesszük közzé. Tisztelt kollégák! Pénteken ünnepeltük a Nemzetközi Nőnapot. A férfiak és a